Proszę Państwa, rozpoczynamy. Witam naszych przyjaciół, kolegów. Nos, hölgyeim és uraim, elkezdjük a meghallgatást. Üdvözlöm a Környezetvédelmi Szakbizottság GOS kollégákat, hiszen közös a meghallgatás az új tenyésztési technikák alkalmazásáról. Fogunk eszmét cserélni. Pável Poszúr, az MB alelnöke, velem együtt fogja vezetni ezt a meghallgatást. Szeretettel üdvözlöm a két szakbizottság tagjait. Én az első panelt, az első pódiumbeszélgetést fogom vezetni. Posz kollega pedig a második részt. Mindkét szakbizottság számára nagyon fontos témával van dolgunk, Épp úgy, ahogyan a víz vagy a talaj nagyon fontos mindkét szakbizottság számára, hát így az új tenyésztési technológiák is fontos témát jelentenek. Meg lehet, hogy az egyes témákat az egyes szakbizottsági tagokként más-más módon vizsgáljuk, mert mi ugye a témák vizsgálata során mindig a mezőgazdaság és a gazdálkodók szempontjait helyezzük a figyelem homlok terében. Az új tenyésztési módszerek nagyon fontos szerepet játszanak. A gazdálkodók mindig ton, új tenyésztési módszereket alkalmaznak annak érdekében, hogy a környezeti és más kihívásoknak megfeleljenek. Az aktív nemesítési módszerek egyre aktívabbak, egyre fontosabb szerepet játszanak, de nagyon sok jogi bizonytalanság is létezik még ezen a területen. Éppen ezért tehát a mai meghallgatástól azt reméljük, hogy jobban megértjük majd a nemesítés problémáját, és segít majd nekünk abban, hogy jobb jogalkotással készüljünk fel. Elkezdjük tehát az első beszélgetést. Az első előadás Nils Luvárs fogja tartani, szeretettel üdvözlöm. Ő a Plantum igazgatója, ez egy hollandiai vetőmag egyesület. Másodikként Julien Mante fog beszélni, ő pedig a France Limousin Selection képviselője. Ez egy olyan szervezet, amely a marhák genetikai anyagának javításával foglalkozik. Ez külön előnyös, hiszen Limuzán az egyik képviselőtársunk szűkebb pátriája is. Végül Yves Berthaud fog felszólalni az első pódiumbeszélgetésben. Ő az INRÁT képviseli, a francia nemzeti mezőgazdasági kutatóhelyet. Mindenki 10 percet kap, és először meg is adom a szót, tehát um, Luvars úrnak. Kérem, hogy tájékoztasson bennünket a téma részleteiről átfogó módon. Ezen felül üdvözölni szeretnék egy látogatócsoportot, Schreier képviselőtársunk hívta meg a Quantum munkatársait. A Quantum szervezete számos módon függ össze a mai témával. Köszönjük, hogy a Quantum képviselői ma eljöttek közénk. Azt hiszem, hogy megérte eljönni, legalábbis remélem, mert nagyszerű előadókat hívtunk meg. Tessék, parancsoljon! Luvarsz úr! Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt parlamenti képviselők, nem látom bár önöket, de a zaj alapján tudom, hogy hol ülnek. Köszönöm, hogy lehetőségem nyílik, hogy itt eh, felszólaljak. Egész életemben a vetőmaggal összefüggő kérdésekkel foglalkoztam, eleinte Ázsiában, Afrikában, fejlesztési projektekben dolgoztam, aztán pedig a Holland eh, Plantum eh, Egyesületnél dolgoztam. Nagy, nagyon korán felismertük az önök munkájának fontosságát, és ezért a PhD-ben is ezzel a kérdéssel foglalkoztam. Arra kértek, hogy a nemesítésről szóljak, és elmondjam, hogy a nemesítésnek milyen választ tud adni a nemesítés a társadalmi kihívásokra. Egyrészt a növények alapvető fontosságok számára, amit az élelmiszer, amit megeszünk, a levegő, amelyet belélegzünk, mind a növényektől függ, nincsen élet növények nélkül. A növényeink rendszerben nőnek, növekednek, amelyek folyamatosan, amely folyamatosan változik, ezért a nemesítés ezen evolúciót kell, hogy lekövesse. Ami a vetőmagban programozás, programozva van, ezt nem tudjuk módosítani, és hogyha valami tulajdonsági hiányzik a növénynek, akkor ezt különböző hozzáadott anyagokkal módosítani, ugyanakkor a szűk keresztmetszet az, hogy a nemesítés hosszú időt vesz igényben. Nem új jelenség, a nemesítés már 12 ezer éve kezdett az ember mezőgazdasági tevékenységbe, és azóta válogatja a vetőmagokat, um, nemesít, um, és így jött létre a különböző vadfüvekből a gabona, és így sikerült nagyon sokfajta terméket előállítani, mint például ezek a paradicsomok, amelyeket megkapták, amelyet egy kis mérgező bogyóból nemesített az ember. Folyamatosan kerestük, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni a nemesítést. Tanulunk a természettől magától. Megtanultuk a természettől, hogy a növényeknek a hím és a nő szervükre van szükség, annak érdekében, hogy vetőmagot magot állítsanak elő. A 17. században jöttek erre, aztán Mendel pedig tudományát tette a nemesítést, és előrejelezhetővé tette Watson és Crick pedig ahhoz járult hozzá, hogy megértsük, hogy a molekuláris szinten mi történik, ugye a DNS-re utalok. Ez a tudás egyre mélyebb szelekciós módszerekhez vezetett, például a molekuláris markerek, vagy a mutáció és a hibridek alkalmazása a 20-as, 30-as években, mára pedig már a célirányos mutagenézis, vagy pedig a CRISPR-Cas9 alkalmazása mérvadó. Minden egyes lépésben tovább léptünk annak érdekében, hogy a természeti evolúciót támogassuk. A nemesítés variet, különböző fajtákat hoz létre. Minden gazdálkodónak jó vetőmagra van szüksége, teljesen mindegy, hogy a kiskertünkben termelünk organikusan, biológiai módon termelünk, vagy pedig a legújabb technológiákkal. 200 cég ö, nemesít Hollandiában, ö, és ők látják el a gazdálkodókat a jó minőségű vetőmaggal. Ez alatt a történelmi út alatt mindig újton újra megértettük, hogy mit teszünk, és a keresztezés vagy a randomizált mutáció folyamatát mindig jobban és jobban megértettük, és egyre inkább jobban meg tudjuk mondani, hogy milyen eredményekkel fog járni a keresztezés. A jelen fejlődések is ezt a trendet rajzolják fel, de ugyanakkor a génmódosítás, a transzgenézis is létrejött, és ez pedig a szelekció és a hatékonyság területén új lépést is hozott, ugyanakkor ez egy olyan pillanat volt, um, amikor hátra kellett lépni az etikai megfontolások, uh, a biztonság és a túlhatalom kérdése játszott szerepet abban a vitában, amely létrehozta a 2001-18-as rendeletet. Ezen jogszabály kihatása nagyon jelentős volt, most már csak a globálisan legfontosabb um, növények, kukorica, szójabin és gyapot területén uh, történik, a legnagyobb cégek nem um, módosítják a génállományt. Európában csak egyetlen cég rendelkezik transgén kukoricamaggal, de a kis és középvállalatok vagy a kutatás nem tudja felvenni a lépést ezzel. Mennyiben más a mai vita? Ma is a biztonságról, az etikai kérdésekről és a hatalomról beszélünk, de ugyanakkor jelentős különbségek mutatkoznak, hiszen a hagyom és gén módosítással összevetve a célirányos mutagenézis nem hoz létre olyan növényeket, amelyeket a természet nem hozott volna létre, a nem kívánatos hogy mellékhatások mindig előfordulhatnak, hiszen biológiával van dolgunk, de ez még soha nem vezetett problémához. A célirányos mutagenézis éppen ezért tehát um, sokkal kevésbé, kevesebb um, nem kívánatos mellékhatással jár. Gazdasági szempontból ugyanakkor az a kérdés, hogy tényleg azt akarjuk, hogy csak a legnagyobb cégek használják ezt a módszert? Ez a kérdés, amelyet fel kell tennünk. De van itt egy fontos szempont is. Ezek a módszerek, különösen a létrejövő növények hozzájárulhatnak -e a céljaink eléréséhez. A mezőgazdaságot tovább kell fejleszteni, az új közös agrárpolitika, vagy KAP, nagyon fontos széleket e- emel ki, és ebből hármat szeretnék kiemelni, minél gyorsabban e- felolvasva, amit megírtam a növények termes, nemesítése persze nem tudja egyedül megoldani a kihívásokat, de a nemesítés igenis hozzájárulhat ahhoz, hogy a kihívásokat megoldjuk. Egyrészt a fenntarthatóság, a környezet és az élelmiszer hulladék fenntarthatóbban akarunk termelni, kisebb vegyi hatással a környezetre. A nemesítés rezisztens fajtákat hoz létre, a munka nagy része erre fordul már most is, ugyanakkor olyan növényeket hozunk létre, amelyek ellenállóbbak az éghajlatváltozás kapcsán, és olyan hosszabb életű termékek jönnek létre, amelyeket könnyű szállítani, ilyen módon a kereskedők és a szállítók nem kell, hogy olyan sok terméket kidobjanak. Másik szempont a magas minőség, megfizethető és tápláló élelmiszer. Igen, hogyha csak a hozamra koncentrálunk, akkor ennek a terméknek nem lesz íze, de hát most kóstolják meg ezt a kis paradicsomot, amelyet kaptak, és mondják meg, hogy képesek-e a nemesítők minőségi és ízes terméket előállítani. Kíváncsi vagyok a visszajelzésükre. Mi volna például, hogyha olyan gabonát tudnak előállítani, amely például a gluténallergiások számára is elfogyasztható volna. Nem volna ez vonzó, kérdemém. A harmadik téma pedig, hogy hogyan lehet a kutatást és az innovációt a laboratóriumokból a mezőre, a kiskertekbe vinni a vetőmagok fontos mechanizmust jelentenek annak érdekében, hogy a magas tudományt valóban az emberekhez köz, és a gazdálkodókhoz közel vigyük hatékony módon. Mást is olvasok a KAP tervezetében, több fehérjét akarunk Európában előállítani, ezt pedig kevesebb területen tesszük meg, hiszen a városok és az infrastruktúrák számára területre van szükség, és ugyanakkor a természetet is meg akarjuk védeni. Tehát a termelékenységet növelni kell. A Európában 2000 óta létrejött hozam növekedés 70%-ban a növények nemesítésére vezethető vissza, és hogyha nem tudtuk volna növelni a hatékonyságot, akkor 60 ezer négyzetkilométer esőerdőt kellett volna kipusztítani Európában. Tekintsünk a jövőbe. Azt akarjuk, hogy új és megújuló alapanyagokat állítson elő a mezőgazdaság, és a szindioxid megkötési célokat is be kell tartanunk, ez pedig egészséges talajra van szükség. Nem csak Európában van erre szükség. Egyébként a növénynemesítés európai tudása már globálisan is működik, például az ENSZ fenntartható fejlesztési célok kialakításában. A növénynemesítés tehát egy hatalmas erőt jelent, de ez nagyon lassan zajlik, 6 és akár 30 év közötti időszakban te, telik, amíg egy új um, fajta létrejöhet, amelyet aztán használhatnak. Nem ö, késlekedhetünk, csökkenteni kell a toxikus agrokémikai anyagok alkalmazását, és a nemesítők, hogyha megfelelő eszköztárral rendelkeznek, akkor sokkal gyorsabban és sokkal hatékonyabban játszhatnak szerepet. Önök döntenek. Önök, európai szakpolitikai dönt, döntéshozók döntenek arról, hogy milyen eszközöket engednek meg a nemesítőnek. Önök döntenek arról, hogy a GMO rendeletet kiterjeszti-e olyan növényekre is, amelyeket sokkal lassabban bár, de hagyományos eszközökkel is elő lehet állítani. Önök döntenek arról, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a tudomány meghozza a szerepét, és elérjük-e a társadalmi és az közélelmezési céljainkat, illetve hogy ízesebb, finomabb zöldségeket, gyümölcsöket állítsunk elő. Örömmel tekintek a mai vita elébe, és örömmel vitatom meg önökkel a jövőben is ezt a kérdést. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Julien Montournak. Ön a France Limousin nemesítő telepén főmérnök, és a genetikai javításán dolgozik a limuzin típusú szarvasmarháknál. Kutatással, fejlesztéssel is foglalkozik és megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a meghívást. Üdvözlöm, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Szeretnék köszönet, külön köszönetet mondani Jean-Paul Delánónak, aki ő, megkeresett bennünket, és lehetővé tette, hogy a marhanemesítő, francia nemesítők és termelők szavát is hallathassuk. Én szeretnék az új technikákról beszélni, amelyeket a szarvasmarháknál alkalmazunk. Általában a nemesítéskor elsősorban a növényekre szoktak gondolni, de tulajdonképpen ezt a technikát a szarvasmarhákra is bevezettük, illetve alkalmazunk. Nagyon átfogó téma ez, úgyhogy megpróbálok a genom kérdésével foglalkozni, illetve ennek a technikai vetületeivel, hogy a mondani valómat illusztráljam. Én jelenleg ennek az új technológiának egy felhasználója vagyok, nem pedig a technika szakértője. Ez egy nagyon fontos megkülönböztetés a további eh, mondandom szempontjából. Láthatják, hogy itt eh, dolgozom én, ez a Paul Delano neve, eh, nevű hely, amelyik a központja a limuzin tenyészetnek. Ez egy tejtermelő fajta, és az összes olyan érdekeltet összefogjuk, akik a limuzin fajtával dolgoznak. Azok a személyek, akik az adminisztrációját, vezetését végzik ezen struktúráknak, azok maguk is tenyész, tenyésztők és nem magánvállalatok. Tehát a genetika e tekintetben nálunk, ugye ez a genetikai módosult fajták ezek a tenyésztőknek a tulajdonát képezik. Tehát ebben a struktúrában, ahogy ön elmondta, én egy kutatásfejlesztő csoportot vezetek, annak érdekében, hogy a tenyésztők megfelelően tudják szelektálni az állatokat genetikai szempontból, azaz, hogy a DNS-ben felfedezzük azokat a részeket, amelyek a az, államok jel, az állatok jellemzőit befolyásolják. Már most ott tartunk, hogy ezeket a ö, DNS szekvenciákat ö, meg ö, próbáljuk feltárni, és ha még nem is sikerült a teljes genomot feltérképezni, az új ö, ö, lehetőségek irányába ez egy ugródeszka potenciálisan majd a jövőben ez is lehetséges lesz. A másodlagos szerepünk, hogy a szelekciós programot keretek közé szorítsuk, itt láthatják, nem az a célunk, hogy ezt a programot részleteibe lebontsuk, nem, inkább csak azt akarjuk megmutatni, felső részén látják, hogy 1500 tenyésztő vesz részt a programban, akik minden évben szelektálják az állataikat, ez kb. 100 ezer tehenet jelent, a célunk az pedig az, hogy genetikai programot hajtsunk végre annak megfelelően, amit a tenyésztők tűrnek ki cézul. De ez a genetika, ez a tenyésztők tulajdona marad, nem pedig vállalatok kezébe kerül. Miért mondom ezt? Mert ez nagyon fontos azon témák szempontjából, amikről még fogunk beszélni. De hát a szabadalmaztatása az állatoknak, és a genetikailag módosított állatok esetében fontos ez. Amellett vagyunk, hogy a, genet, a genomot feltérképezzük, de ugyanakkor a véletlenségét is ne, sem zárjuk ki, és nem akarjuk a, ezt a le, szelekciós lehetőséget vállalatok kezébe adni. Itt van egy kis áttekintés arról, hogy 40 éve kezdődött ez a szelekció. Itt láthatjuk az átlagos genetikai értékei az állatoknak az egyes években lehet látni a pirosban a ö, könnyű ellés az állatoknál, kéten az izomfejlesztése, zöld, a, és akkor láthatjuk a sárgával a csontozat alakulását. És itt vannak a bruttó eredmények, és látjuk, hogy sok esetben nem voltak kitűnőek a, az eredmények, és ez a fajta, ez mindenütt fejlődött, úgyhogy nagyon sok helyen végeztek szelekciós tevékenységet. Aztán pedig létrehoztunk értékelő központokat, azonos környezetbe helyeztük valamennyi állatot, és a genetikai értékük alapján szelektáltuk az állatokat, amiből kizártuk a környezeti hatásokat, illetve figyelembe vettük az élelmezésüket. Egy matematikai modellt is kidolgoztunk, ami lehetővé tette számunkra, hogy sokkal megbízhatóbban tudjuk felmérni az állatoknak a genetikai értékét, és leválasztjuk mindazon egyéb tényezőket, amik befolyásolják az állat minőségét, például a környezeti hatásokat és a morfológiát. Nagyon fontos volt, hogy abban időben, hogy az állatok növekedését ö, helyezzük előtérbe, és ez nagyon jól sikerült. Ugyanakkor a könnyű ellés kérdését abszolút nem tudtuk elérni, ez, ez teljesen normális dolog, mert a kettő egymással ütközik. E, e innentől megpróbáltuk korlátozni a ö, teststruktúra fejlődését, mert az ellés nagyon fontos, és végül is egyes jellemzők esetében ez nagyon jól működött. Felvehetődhet a kérdés, hogy mi a célja, és miért jó az, hogy a genomot ilyen szempontból megjelenítjük. A morfológiának semmi fontossága, de ugyanakkor például az, a lila az nem igazán működött, mert az nem örökletes tulajdonság, ami a mennyiséget vonatkozik. Amit fontos megérteni, hogy hogyan néz ki a, azoknak a genetikai architektúrája, amiket kiválasztunk, és melyek azok a szekciók, azok a részek a DNS-be, amiket le akarunk választani. Vannak mennyiségi területek, amelyek ezek azok a gének, amelyeknek nagyon kicsi a hatások, ezek az úgynevezett poligének, Ezeknek a közeljövőben nincs igazi hatásuk, inkább a QTL-eket és a jellemző géneket kell, domináns géneket kell válogatni, ezek amelyek komoly hatást tudnak gyakorolni. A lényege az az, hogy ezeket célzottan tudjuk vizsgálni, és ugye most a génszekvenciákon dolgozunk, és leg, nagyon sok géntipizálást tudtunk már megvalósítani, és a te, DNS teljes skáláját akarjuk feltérképezni, ami aztán potenciálisan majd felhasználható lesz viszonylag ö, elérhető időn belül. Kevés dolog van, de van, amit már ismerünk legalább egy 20 éve, amire vel nagyon sok előrelépést itt van például az, hogy azok a gének, amik szarf nélküli állatokat hoznak létre, aminek nagyon komoly hatása van, és ami dominánsá válik, ez az egyik, és a az egyik a, a szarvas gén, a másik a szarv nélküli. 95%-ban a limuzin a szarvas állat volt, de azt szeretnénk, hogy a limuzin inkább a szarv nélküli típus felé menjen el. Sokkal egyszerűbb a, az állatjóléti szempontból is, és a, a tenyésztőknek is könnyebb a munkájuk, mert nem igazán jó, hogyha szarvuk van az állatoknak. Ez munka szempontjából is jó, meg az állatjólét szempontjából is. Körülbelül 15 éve foglalkozunk ezzel, kerestük ezt a gént, ami eredendően nincsen jelen a, ebben a szarvasmarha típusban, és itt látjuk a százalékos megosztás, a teljes, a százszázalékos limuzint, és elmentünk egész odáig, hogy ezt a gént megkeressük egy olyan populációban, ami nem a limuzinnál található meg. Egy klasszikus módszerrel, ezt ha megnézzük, csak 50% limuzin DNS-e van az állatnak, aztán ezt az állatot újra keresztezzük egy 100%-osan limuzin típussal, és így jön létre az a faj, amelyik a kettő közé esik. Körül, több mint 20 év kell ahhoz, hogy ezt a gént vissza tudjuk vezetni. Tehát ennek időbeni elég komoly kihatása van ennek a géntechnikának. Az előnye ennek a technikának már elmondtuk, hogy egyrészt fenntartja a genetikai fejlődést, ugyanakkor a genetikai sokszínűséget megőrzi. Ez egy rendkívül bonyolult folyamat. Nagyon, az első megoldásra nagyon csökkentjük a genetikai diversitást, mert csak néhány bikából veszük ki ezt a gént, és akkor ezzel a sokszínűséget tönkretesszük. A másik része az, hogy a termelés, mint például a borjú termelés, az végül is egy nagyon hosszú, például összehasonlítva a nyullal, ezzel a szelekciónak a hatékonyságát akarjuk javítani. Erről már mind volt szó, tehát ez nem egy olyan dolog, ami helyébe lép a jelenleg hatásos és már régóta létező szelekciós eljárásoknak. Ez a kettő egymást kiegészítve kell, hogy megjelenjen. Ennek szociális és politikai korlátai is vannak, hogyha ezeket az államokat például betiltanák, vagy a forgalmazásokat betiltanánk Európában, akkor azt hiszem, hogy versenyképességvesztés jönne létre, mert a francia-európai szelekciós technikák világszerte elismertek. Ha holnap leállnánk ezen a területen, más nem Európai Uniós államok, ahol ez a technológiát lehetővé teszik, azok megelőznének, leköröznének bennünket, és ez meglehetősen katasztrofális lenne számunkra. Továbbá, hogyha azok az állatok, amelyeknél nem megvalósítható a követés, akkor borzasztóan bonyolult lenne, hogyha ezeket az államokat külföldről hoznánk be, és nehéz lenne megállapítani, hogy ezek az állatok milyen génekkel rendelkeznek, honnan származnak. Nagyon vannak más technikák is a géntechnikában, lehet a klónozás, vagy pedig közvetlenül az igótára, az embrión hajtunk végre módosításokat. Azt tudjuk, hogy az embrionális módosítás egyelőre nem igazán működik, a klónozás sokkal jobban, de Európában egyelőre tilos a klónozott állatok neve, tenyésztése. A szociális elfogadása és a tenyésztők részéről is fontos a kérdés elfogadása, de egyelőre még nem tartunk itt. Mint említettem, mi támogatjuk a, gén, a genomnak a megjelenítését, ami egy szuper innovációnak számíthat, de ugyanakkor garanciákra is szükség van, hogy azok az állatok, amelyek így jönnek létre, életképesek, és hogy a gének, azok pedig, a szerkesztett gének, azok életképesek generációkon át. Végezetül a limuzin egyesület, amely foglalkozik mindezzel, és amely a limuzin fajtának a szelekcióját végzi, amellett van, hogy olyan eszközöket javasoljunk, amelyek versenyképesek, és amelyek amelyeknek a hasznosítása gazdaságilag is életképes. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy Garanciákra van szükségünk ugyanakkor a módszerrel kapcsolatban. A másik pozitívum, hogy klímaváltozással szembesülünk, és ez a technológia lehetővé tenné azt is, hogy a fajták gyorsabban változzanak, például a például látjuk a különböző genetikai elemeket, vannak olyanok, a, a kullancs fertőzések következtében egyre több állat hullik el, és vannak olyan gén szakaszok, amik lehetővé teszik, hogy az állat ne legyen érzékeny a kullancsra, illetve a kullancs fertőzésre. 20-30 év kell azonban ahhoz, hogy egy-egy ilyen új faj meg tudjon jelenni, és fontos, hogy a kutatás és a, ezeknek a megjelenése a tenyészetekben folyamatos legyen. A siker az attól fog persze függni, hogy mennyire fogadjuk el társadalmilag ezeket a lehetőségeket, és a tenyésztők milyen mértékben képesek ezt átvenni. Köszönöm. Éppen most Isbertónak adok, Bertónak adok hangot a gyakorlatban sok szabályt nem tartunk be eleve, és hát, mondanom egy bizottsági tagságomról, mert úgy éreztem, hogy nem elég átlátható a munka, amit ott végeztünk. A civil szervezetekkel való sokkal nyíltabb, közelebbi együttműködést támogatom, és én kutatóként fontosnak tartom, hogy a közvélemény tájékoz tájékozódhasson a legfrissebb tudományos eredményekről is. Euh, il n'y a jamais eu de, de comparaison de fait entre les différentes techniques. Vous avez par exemple un certain... Az utóbbi 50 évben nagyon sok technológiát alkalmaztunk, és ezek közül némelyik botrányosan rossz volt, ö, váratlan módon később derül ki, hogy mennyire káros. Ugyanakkor a hagyományos tenyésztésnek, tenyészmódszereknek, ha visszatekintjük a történelemben, tízezer éves történelme van, és a mutagenezis az utóbbi 50 évben a célzott mutagenezis az arra épül, hogy megfigyeltük, hogy milyen mutagének alakulnak ki a természetben, és rájöttünk, hogy ezeket lehet végül is mesterséges módon is előállítani. Ezekkel azonban, ezekkel a mesterséges fajta és fajváltozatokkal az a baj, hogy sok nem várt tulajdonsággal jelentkeznek. Ha genomot, az epigenomot és az epitranszkriptomot megváltoztatjuk, itt sorolom föl azokat a mutációk is szennyezett DNS minták miatt és ezek a nem szándékolt mutációk, hogy a környezetre milyen hatásaik lehetnek. Ezeket az összefüggéseket még nem ismerjük. dire que justement il y a eu une technique CRISPR-Cas9 par exemple qui a été utilisée. Comme le... És ezen folyamatok felgyorsítása azért nem lehetséges, mert hiányzanak a szükséges elemzések. A visszatudhatnak nem várt mutációk, és egyes növényfajok fajok vonatkozásában is kiderült, hogy azok a fajták, amelyeket ismerünk, azokat negatívan befolyásolta az ilyen változás. A nagy klimatikus térségek nek megfelelő természetes körülmények megteremtése között kísérletezünk. A, a genom, ahogy Jeffrey Sander is elmondta, a növény genom nagyon sokféle tud lenni. Két kukorica változat között legalább akkor a különbség van, mint az ember és a majom között genetikai értelemben sok számot látunk, de ezek elavultak, a 70-es évekből származnak. A kutatás azóta teljesen más mesdjéken mozog, teljesen új megközelítéseket alkalmaz. Fontos, hogy ismerjük a legújabb technológiákat, és lekövethető legyen, hogy mit milyen technológiával állítunk elő. és be kell vezetni egy mátrix-szerű megközelítést. Hogy mi is ez? Ezt próbálom itt megmutatni a dián. Visszamenve a 19. századi első azonosítási rendőrség által is alkalmazott módszerekre. Az EFSA és mátrixos megközelítést alkalmaz, ez nem más, mint egyfajta biometrikus megközelítés. Az EFSA kockázat elemzése során bizonyít NBT-ket használjuk föl, ha egy új terméket állítunk elő. A biodiverzitás során új Természetes módon is új minták jönnek létre. 90-es évek óta figyelem ezt, nagyon furcsa retorikát használnak, szembeállítják egymással a természetet és a technológiát, kommunikáció egymás mellett, és úgy lövöldöznek. Nem erről van szó, hanem Stalin organáról gyakorlatban. Tehát összességében ugyanúgy, mint a transgenezisnál, mint a gmo ja jött létre. Ezt nem, tehetjük, nem tekinthetjük természetesnek, csak akkor, hogyha elfogadjuk azt, hogy a jelenlegi klimatikus változások is természetes. Még tegyenek rá egy kis lakréteget a szociális, gazdasági megfontolásokkal, úgy, ahogy ezt például tették a Parlamenti Értekelő Bizottságban Franciaországban. Köszönöm a figyelmüket! Bardzo dziękujemy. W tej chwili przechodzimy do pytań. Köszönöm szépen. Elkezdjük a vitát. De nagyon nehéz helyzettel állunk szemben, hiszen még egy panel, még egy pódiumbeszélgetés lesz, és azután is kérdéseket lehet feltenni. Ezért nagyon fegyelmezetnek kell lennünk. A kérdezőket kérem, hogy egy percnél hosszabban ne szólaljanak fel. Sajnálom, de kérem, hogy célra vezetően pontosan fogalmazzanak. Egnyú úr, tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, hogy az új tenyésztési, illetve ö, nemesítési technológiák toleranciát, semmint rezisztenciát dolgoznak ki az állatokban a betegségek ellen. Limuzeni embert kérdezem, hogy ezek nem növények, ezek a marhák, hanem ugrálnak, rohannak. Van-e olyan tenyésztési vagy nemesítési technika, amelyel meg lehet őket nyugtatni? Hát ezt a viccet nem tudtam visszatartani. Sokan mondják, hogy a nemesítés természet, a napciklusok, a holciklusok természetesek, ugyanakkor a gletcserek is természetesek, és remél, örülök, hogy az éghajlat természetesen változik, még a zöld lobby sem tudja elhitetni velünk, hogy ez nem így volna. Elnök úr, köszönöm szépen. Először is köszönöm szépen a koordinátoroknak, mondja Schreier asszony, hogy ö, ö, éltek a lehetőséggel, és megrendezték ezt a meghallgatást. Van egy kérdésem. Itt a parlamenten belül gyakran nagyon emocionális, heves vitákat folytatunk le. Persze élelmiszerre szükség van, nyersanyag, de hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy itt a parlamentben okos törvényeket hozunk, nem folytjuk el a fejlődést, de ugyanakkor megakadályozzuk a visszás jelenségeket. Állat, növény, ember, itt most mindenről van szó, egyszer egy picit célra vezetőbb meghallgatásra lenne szükség, de köszönöm a kitűnő előadások. Vel, Velc úr, köszönöm szépen, elnök úr. Az elmúlt 30-40 évben sok száz, hanem sok ezer fajta tűnt el. A fajta archívumokban, a fajta bankokban nagyon sok toleráns és rezisztens fajta létezik. Én a saját kertemben 12 különböző hagyományos paradicsomot tenyésztek, amelyek mind finomabbak, mint ez, amit itt megkóstoltunk az első előadá, előadónak, hogyha itt lett volna a FAO előadója, előadója, előadóját meghallgatva, akkor hallhatta volna, hogy 80%-kal növelhetjük a termelékenységet, hogyha tisztán tartjuk a talajot. Nem ö, ellenzem azt, hogy a gén, géneket elemezzük annak érdekében, hogy például a a jobb termés átlagot, vagy a jobb termelési szintet elérjük, de a genetikai módosítást ellenzem. Ami pedig a limuzini marhatenyésztőt illeti, azt mondja, hogy meg akarjuk akadályozni, hogy a multinacionális cégek kisajátítsák a fajtákat. De kérdezem, hogy hogyan lehet biztosítani, hogy a kereskedelmi forgalomban forgalmazott génmódosítás nélküli termékek irányi, iránti igényt hogyan lehet teljesíteni nyomon követhetőség nélkül. Hogyan lehet a fogyasztóknak, a választóknak biztosítani, hogy a boltban maguk döntsenek erről, hogy akarják ezt eh, a terméket vagy sem. Köszönöm, ez a kollega. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm szépen ezeket a kitűnő előadásokat. Elnök úr, képviselőtársaim, két dologról szeretnék beszélni. Ez a munka nagyon fontos, ez tagadhatatlan. De vannak-e konkrét példáik az alkalmazásból? Másodszorban nagyon fontos, itt van az Európai Bizottság képviselője, hozzá is intézem, amit mondok. Nagyon fontos, hogy világos és jó törvényeket fogadjunk el. Házekamp asszony, aztán Bové úr. Köszönöm szépen. A 80-as és 90-es években, a 20. századról beszélek, az ipar komoly lobby munkát végzett annak érdekében, hogy nem gén módosított, hanem génmodifikált termékről beszéljünk, de hát ezzel nem tudtok homokot hinteni a fogyasztók szemébe. A transgenézis is csak egy ilyen fogalom. Voltak éppen itt mind arról van szó, hogy a gén, genek, genetikai összetételt megváltoztassuk állatban, növényben. Erről van szó, ezt látni kell, nem szabad, hogy újton új fogalmakkal elfedjük a valóságot. A fogyasztónak meg kell adni a szabadságot, hogy dönthessen leveszi ezt a terméket, vagy nem. De a traceability, a nyomon követhetőség megteremtése nélkül nem tudjuk ezt a szabadságot megadni a fogyasztónak, de úgy gondolom, hogy a mai jogszabály... Bizottságot, hogy ezt a munkát elvégezték, de először is szeretném elmondani, azért valami, valami, ami mégiscsak botrányos, hogy egy magáncégnek a paradicsomait osztogatják az Európai Parlamentben egy ülés alatt. Ez a gyakorlat egyszerűen elfogadhatatlan ez egy vállalatra részéről gyakorlatilag reklámot csinál egy intézményben, egy olyan intézményben, amelyben semlegesnek kell lenni, és kérem, hogy ilyen a jövőben ne történhessen. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Most pedig a lényegre térek. Ma arról van szó, hogy az új tek, szelekciós technikák, ami ellenáll a különböző növényvédőszereknek és egyebeknek. Tehát a kérdés az ma jogi kérdés, jogalkotási kérdés. Kér van lehetőségünk ma már abban, hogy részletesen leírjuk a technológiákat, és a tech, szerintem a technika kell, hogy a célik, mint mindenki tudja. Köszönöm, Jár úr. Thank you very much. Hajtal úr, Magyar úr, Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az előadóknak is az előadást. Nagyon jó, hogy ezt a meghallgatást megtart. Minél gyorsabban tudunk nemesíteni, Például a biológiai gazdaságoknak is vetőmagra van szükség, üdálkodók is ellenálló vetőburgonyát keresnek, és mindenki nemesít. A nemesítés nem ördögtől való. Az a kérdés, hogy utokról például hogy milyen kihatással van ez az éghajlatra, a környezetre, esetleg kis veszély, legyen ebből vallási, ideológiai kérdés, hanem folytassunk le egy nyílt vitát. Köszönöm, jár képviselőm. Aztán Denano úr, jár képviselőm. Abszolút egyetértek hajtam a kollégával. Nagyon fontos volt, amit mondott. Három rövid kérdésem van. Az első, a nemesítésnek mutációra van szüksége. Kérdezem, hogy helyese különbséget tenni a természetes és a nem természetben előforduló nemesítési módszerek között. Érdemese ezt a különbségtétel természetes és nem természetes nemesítési módszerek között megtenni? Második kérdés, az új nemesítési módszerek nagyon fontosak a gazdálkodók számára. Biztosíthatjuk-e, hogy a gazdálkodók döntsenek a vetőmagvásárlásról, harmadsorban az európai fehérje stratégia céljait jobban el lehet -e érni a módosított, akár új mód, tenyésztési, nemesítési módszerekkel módosított növényekkel. Denano úr, majd Melió úr. Igen, elnök úr, köszönöm szépen. Most megint, hogy a vetőmagokról gondolkodjunk. A válasz az valószínűleg igen, de a kérdés az úgy jogilag is és szociális szempontból is felváltozik. Hol van... Az előadóknak is, amit elmondtak. Érdeklődéssel hallgattam őket. Az első két előadás kapcsán az merült föl bennem, hogy a CRISPR-Cas módszerekről gyakran van mostanában vita, vita. a, a keresztezhetőség mégis csak megteremtődne. És ön azt mondta, ha jól értettem, hogy bizonyos jelzési rendszerekkel az új technológiák kapcsán szeretném elmondani, hogy a genetikailag módosított ö, szervezeteket lél a champignon gombát termesztenek, és persze megfelelő gondok is felmerültek, de látaik. Az Egyesült Államokban például született egy olyan döntés, hogy az olyan élőlények, növények, állatok, amelyek ilyen technológiával, kérdésem ezzel kapcsolatban a bizottsághoz, hogy hogyan tudja nekünk az Európai Bizottság megmagyarázni. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy itt a kockázat a jogalkotás kapcsán az, hogy kell-e vagy sem az új technológiákat lefedni a jogalkotásnak, hiszen az uzsémekhez hasonló kockázatokat vetnek föl ezek az új technológiák. Két kérdésem lenne Bertóhoz. Az első az, hogy mondhatjuk-e azt, hogy, hogy eltévesztettek a célok, tehát nem jó, jó célokat érünk el, és ezeknek a hatása a környezetre kimutathatatlan, lekövet nem jó, jó célokat érünk el, és ezeknek a hatása a környezetre kimutathatatlan, lekövetkezhetetlen, tehát nem tudjuk ezen technológiák hatását. E, amikor ezt mondta, akkor ez alatt mit értett, ezt szeretném pontosítani. Második kérdésnek esetleg lenne technológiai módszere, de hogyan tudjuk ezt a jogalkotásba is integrálni, ezen módszerek e, housing úrnak adok szót. Köszönöm szépen a természetben ö, sok olyan erőforrás van, amit mi felhasználunk, hasznosítunk, de nem mindegy, hogy kinek az érdekében tesszük ezt. Az a benyomásom, hogy viszonylag. De szerintem egyenként kéne elbírálni ezeket az eseket, ugyanúgy, mint ahogy a GMO-k vonatkozásában is tesszük. Most kap Hajsling úr szót. Köszönöm szépen. Emesítési technológiák akkor mégiscsak honnan jönnek, és a kockázat elemzéshez jó lenne ö, lekövetni kérdések. A növény és ö, ö, használat nemesítés során lehet, hogy ugyanezeket az elveket kéne elismertetni. Akkor ezt is meg kell tudni mondani, védelmet kell neki adni, az ezzel kapcsolatos kérdéseket mind végig kell gondolni. Ebben utána jön az elgondolkodás, vagy akkor sem. Ugyanez érvényes a talajvédelemre, amit nem előbb beszéltünk meg, hogy több földet akarunk, több élelmiszert akarunk, maximalizálni akarunk mindent. És ha csinálni. Próbáljuk már megelőzni a dolgokat, nem tésekre reagáljanak. Miután személy szerint hozzám intézték a kérdést, akkor talán kezdeném. Valószínű, hogy az MBT, hogy CRISPR, Casper vagy egyéb legyen, rendkívül sok olyan mutáció van, amelyek nem célzottak, úgynevezett off-targetek és vannak szériák is, amelyek értékben szekventáljuk a genomot, és hogy nem szabad leragadni csak néhány előrejelzésen off-target eredményért, amivel el lehet kerülni sok mindent, amit nem szeretnénk. Ezeknek a mutációknak és epimutációknak lehetnek nagyon hosszú távú hatásai több generáció. Legi útmutatók e tekintetben elegendőek. Én több évig dolgoztam a HCB-nél, ezek az útmutatók a 70-es, 80-as évekből származnak, ezeket teljesen át kell dolgozni, figyelembe venni mindazt, ami epigenetikával és transzkriptorokkal nagyon jelentős módosulásokat hoz magával. Miért kell, hogy az OGM-eket vizsgáljuk? Mert az orvosi területen ezt génterápiának hívjuk, miért nem hívjuk itt is gén gén, gén vagy van, és egy másik anyag is készül egy kollégával, amit ugyancsak publikálni fogunk, meg lesznek az összes részletek. Itt én most csak néhány útmutatót vázoltam fel. Tehát egyrészt pontosan be tudjuk azonosítani, és egyébként a nemesítőknek ez a feladata, hogy megnézzék a poliform, lehet azonosítani, visszavezethetők, mert a leszármazott fajtákban is megtalálunk bizonyos jellemzőket. Fontos ezeket a termékeket nyomon követni. Én annak a négy európai tisztviselőnek voltam az egyike, aki 2005-ben Kínában járt, akik olyan kínai rist termeltek, amit Kínában nem engedélyeztek forgalmazni, de ide behoztak. 2018-ban 15 évvel gyakorlatilag, 13 évvel később még mindig ugyanott állunk, hogy ezeket a kínai rizseket megtiltsuk, amiközben otthon nem engedik őket fogyasztani, mi meg itt kapjuk. Miért fontos ez? A koheg az, hogy a forgalmazás, utáni is ezeket tudjuk követni. Például Kínában a BT pamut az önmagában nem egy probléma a pamut, de azért, hogy a gyapotnál, ez a módosult fajtánál csökkenteni tudjuk. Tehát valóban a gyapott földek ottan kevesebb lesz a ugyan a ö, peszticid felhasználás, ugyanakkor más a fatermelőknél meg sokkal többet fognak fel. Okay, thank you very much indeed. Time is... Köszönöm szépen, az idő rövid először valamilyen vállalat érdekében, csak meg akartam mutatni, hogy a piacon lévő paradicsomok hát meglehetőleg íze. Ahogy már mondtam, hogy minden ö, mezőgazdálkodónak jó vetőmagra van szüksége, és mindenkinek kell tes. A természetes az sosem ültetne egy hektára több százezer növényt de ugyanakkor, hogy dációk esetében is. Az evolúció az elő, a mutációból és nemesítésből jön létre, tehát végül is mindig a rossz sejtek azok megsemmisüljenek. Az új nemesítési fajták, technológiák is ugyanezt teszik, hogy a, látom, hogy az elnök már felemelte a kalapácsot, úgyhogy inkább befejezem. Én kezdem akkor azzal, hogy válaszolok arra, hogy mennyire hat erős, stabil a limuzin fajta. Úgy tűnik, hogy mintha valakinek itt lennének tapasztalatai, de pontosan arról ismert, hogy meglehetősen elég élénk fajta, a fajta egyébként nagyon gyorsan, és ez a, fontos a tenyésztők, a gazdálkodók számára is, és az állatoknak is. Hallottam azt is, hogy az elmúlt 40 évben maradjon, mert hogyha egy fajta, már mondjuk van 100 tehén és 4 bika, akkor már nagyon nehéz fenntartani a Európában és Franciaországban is nagyon megbízható állatnyomon követési rendszerünk van. Pontosan tudjuk, hogy hol jött létre, adatbázisok vannak, és meg tudjuk nézni, hogy ezek a szerkesztett állatok hol vannak és hogy viselkednek. Ez természetesen először kísérlet. is tagokat az ENVI, a Környezetvédelmi Szakbizottság nevében rengeteg kérdés tolult fel, biztos a második panelben is kérdések merülnek majd fel az új nem, nemesítési technológiák és a jogalkotási keret. Ez a címe a második panelnek. Orcsa a felszólalási határt. Köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt európai parlamenti képviselők, köszönöm, hogy eljöhettem, hogy bemutathatom észrevételeinket erről a kérdésről. Ez nem csak a nemesítés, hanem a fogyasztók és a gazdálkodók számára is nagyon fontos zöldségfajtákat hoz létre, a éves forgalmunk mintegy 30%-át, ez havi egyetemre jártam Hollandiában, biotechnológiát tanultam, és a Rijkswaannál pedig az NBT-ket, az új nemesítési technológiákat figyelem, követem, melyek egyébként mind az Európai Unióban vannak bejegyezve. Ezek, ezen cégek között a Reichswahn vagy a Syngenta fontos szerepet játszik, és ezek a a terület, a klíma igényeit, feltételeit, illetve a gazdálkodók igényeit. fantasztikus termékeket állítunk elő, itt a képen láthatnak egy-kettőt. Ahogyan az előző panelben hallhatták, a növénynemesítésnek hosszú és elismert története van. Mendel 1866-os felismerése óta pedig a növénynemesítésből tudomány lett. Mi a Reitzvánnál új zöldségfajtákat, új keresztezéseket hozunk létre, annak érdekében, hogy a legjobb tulajdonságú termékeket hozunk létre. A high-tech kutatás biztosítja, hogy egyre inkább hatékonyan és célirányosan dolgozzunk, a mutációs, vagy a hibrid tenyésztés, vagy a marker támogatott tenyésztést ezt használjuk, ezen eszköztárok az elmúlt, eszköztár az elmúlt években bővült ki. Lehet, hogy az aggályokat is kelt, éppen ezért fontos, hogy az európai törvényi keretet áttekintsük, amely a nemesítés tevék. 1 per 18-as irányelve releváns a e tekintetben. A definíció <clears throat> azt veti föl, hogy a genetikai módosítás technológiáját, olyan technológiát, amely nem vezet genetikai módosításhoz, és olyan genetikai modifikációs módosítási terméket hozását az európai jogalkotó egyértelműen félreérthetetlenül meghatározza. Miért sürget ez a feladat? Nos, azért, mert a növénynemesítő cégek, mint a Reichswan, az egész világon tevékenykednek, az egész világon nemesítünk, és az egész világon adjuk el a vetőmagunkat. Ezzel összefüggésben ez az innovációs csere egy motorként gyorsítja fel a fejlődést, és így tudunk megbízható és jó, magas minőségű vetőmagot biztosítani az egész világ élelmiszerellátási lánca számára. Annak érdekében, hogy ezt a tevékenységet folytathassuk, eleket teremtenek az egész világon a versenytársakkal. Más területeken a szabályozók már el, meghozták a szabályokat. Az USA-ban például a szabályok azt mondják ki növényekre nem terjed ki a GMO szabályozás, és Dél-Amerikában is ez a jogi megközelítés érvényesül. Másodszorban, és ez még relevánsabb ez a tény, a különböző NBT-kel új nemesítési technológiával létrejövő fajták nem különböző eljárásokkal létrejövő mutációk, nem kívánatos mutációk, szintén nem különböztethetőek meg például a természetben lévő mutációkkal, például az ultra ibolya sugárzás is mutációkhoz vezethet a természetben. Fontos tehát látni azt, hogy a genetikai sokszínűség a, a természet elő tudna állítani. Az új nemesítési technológiákra nagyon nagy figyelem irányul az utóbbi időben. Ezek a technológiák sok lehet, nem megkülönböztethető a természetben található mutációktól, vagy a mutációs nemesítés termé- végeredményétől. Az európai jogszabályalkotóknak ezért világos szabályokat kell hozni, hogy megkülönböztessék az új nemesítési módszereket a génmódusítótól, ezért nagyon-nagyon nehéz volna egy olyan jogszabályt kialakítani, amelyel a GMO irányelvet az új nemesítési módszerek végtermékére akarnánk alkalmazni. Ezzel a fóliával szeretném megköszönni a figyelmüket, köszönöm, hogy eljöhettem ide a szakbizottságban, a parlament képviselőit, hogy nem csak a nemesítő cégek, hanem az európai fogyasztók és gazdálkodók érdekeit figyelembe vevő jogszabályokat hozzanak. Köszönöm szépen! Thank you indeed, and... Uh, Köszönjük szépen. Következő felszólalónk, a következő előadónk, akkor a Fogyasztóvédelmi Hatóság szakembere Németországban. Köszönöm szépen. Hosság embereként és uh, tudományos munkatársként, egyetemi tanárként is uh, szólok itt most fel, elnézést kérek korábbi helyzetre. A genom szerkesztés, editálás a mezőgazdaságban, erdészetben, bioökonomiában, orvostudományban már ismert technológia. Például macska ö, oltások, vakcinák létrehozásakor alkalmazzák. A problémát már 2007-ben felvetették egy új tagállamokból is álló munkacsoport, és ez a munkacsoport 2012-re kijött egy komoly jelentéssel, amely ugyan hivatalosan nem jelent meg, de megtalálható az interneten, és NGO-k is dolgoznak az alapján. Az EU közös kutatási központja 2011-ben kiadott ugyancsak egy anyagot ebben a témában, és tavaly is az EFSA már kommentálta ezen technológiák némelyikének biztonsági aspektusait, és egyes tagállamokban már döntések is születtek bizonyos felhasználási területek vonatkozásában, egyes Királyság, Fideszeg, Írország, Spanyolország, Finnország esetében. És persze nagyon várjuk a most nyárra várható Európai Bírósági döntést. Jelenleg még csak a, ö, egy 2018-as főügyészi nyilatkozatunk van. Miről is van szó? Ha megnézzük a 2001 per 18-as irányelvet, ami ebben a témában a Biblia, az alapján azt látjuk, hogy a genetikai engineering és a genom editálás átfedésben levő területek, és míg a sárga területet egyértelműen lefedi az irányelv, az új technológiáknak csak egy részét, éppen ezt az átfedésben levő részét, más részét viszont nem. Tehát a nukleotidák szekventálása például tipikusan ide tartozik, de az átfedési terület sem teljesen jól definiált. Bubek, Babek úr az Európai Bíróságtól a bíróságnak beadványában azt javasolta, bár ez még nem egy végleges hivatalos szöveg, hogy a mutagén technológiákat, a radioaktív vegyi és az úgynevezett Blue Pencil módszereket mind sorolják a mutált szervezetekre vonatkozó szabályok alá, és a kettes cikket bontsák szét, az szerint, hogy a kritériumok teljesülnek-e vagy sem. Ha természetes folyamatok is érintettek, akkor nem beszélhetünk GMO-ról. Ha valamennyi kritérium teljesül, akkor viszont az egyes függelék B1 pontja lépjen érvénybe, amely ugyan GMO-nak ismeri el az adott szervezetet, de itt is különbséget tesz elismert és nem elismert, a direktív által lefedett és nem lefedett GMO-k között. Az elővigyázatosság elve, e, és ez a véleményből is kiderül, nem azt jelenti, hogy nulla kockázattal dolgozunk. Nem is ez a cél, nem is lehetséges ez a cél. A GM rendelet léte az elővigyázatossági elvre épül, minden új technológiának vannak kockázatai, de nem lehet százszázalékosan kiszűrni minden kockázatot, és ha valami nem GMO, akkor is ö, ö, alá eshet bizonyos szabályozásnak, amely általában véve beszél kockázatokról. Az innovációnak szerintünk szerintem legalább négy aspektusa van, ez egy komplex folyamat. Sokkal egyszerűbb az elővigyázatosság elve, mint sem, hogy ezt erre alkalmazni lehessen. Ugye vannak ö, ö, emberi értékek, van technológia, működő képesség tekintetében lehet ezt megítélni, de vannak gazdasági, ökológiai szempontok, fenntarthatósági szempontok, és ugye ott vannak a fogyasztók az emberi értékek körében, amelyek akár szubjektívek is lehetnek, illetve meg kell nézni, hogy valóban hasznos a fogyasztók szempontjából az új technológia. Szeretném ráirányítani a figyelmüket egy nagyon friss jelentésre, amelyet német szövetségi országos szervezetek állítottak össze, ideértve a Bundesinstitut für Risikobewertung, a Max Planck, Max Lubner, a Friedrich Löffler intézet, amelyben a genom szerkesztés új technológiáinak kockázatait részletesen elemzik, és arra a következtetésre jutnak, hogy ezeknek a technológiáknak sokkal kevesebb kockázata van, mint a vegyi vagy nukleáris módszereknek. Talán meglépő önöket, hogy akkor már is eljutottam a következtetésig, de hát ez volt a lényeg. A fogyasztóvédelmi labban nemrég írtam ugyanebben a témában cikket, és arra a kérdésre kell-e félni ezektől a technológiáktól, azt a választ tudom adni, hogy attól függ, hogy mennyiben akarunk jobban élni. Az új technológiák ezen a területen sokkal kisebb kockázatot jelentenek tehát, mint a másik kettő alterületen. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy megtakarított nekünk két percet egyből szólítom Sofia Lagár asszonyt, aki a Konzum Acteur szervezet eh, képviselője. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Eh, franciául fogom tartani az előadásomat, és elnézést kérek, de a PowerPointom is franciául van, nem volt időm lefordítani. Valamelyen eszünk legalább naponta háromszor, vannak akik négyszer, talán ötször is, de az étkezés mindenképpen egy e, fontos eleme a jólétünknek és az egészségünknek. Ez az alapelem, ez azt jelenti, hogy az élelmiszerneknek speciális helyük van a fogyasztásunkban, mert a napi étkezés csak bizalommal és átláthatósággal történhet, hogyha ismerjük az élelmiszereknek az előállítási és átalakítási igazítási eljárásait. Körülbelül tíz évvel ezelőtt az úgynevezett Metzendi Mond világorvosai szervezetnek dolgoztam, és akkor az orvosok úgy döntöttek, hogy készítenek egy, eh, csinálnak egy kolokviumot a környezeti egészségről. Annak idején ez teljesen új volt, mert egészség eh, környezetvédelem összefüggésével senki sem beszélt, legalábbis nem nyíltan, és akkor én nekem megváltozott a látásmódom, akkor lettem biofogyasztó valamennyien nincs, eh, nincs mindenkinek meg a lehetőség, hogy ezen információkhoz hozzájusson. Ugyanakkor az biztos, hogy ma napjainkban és több mint tíz éve a biotermékek fogyasztása mindenütt emelkedik Európában, Franciaországban, de a többi országokban is, és ez egy olyan mozgalom, ami tömegmozgalom, és egyre inkább az lesz. Az úgynevezett Bio Agency, a ügynökség az évente készít jelentéseket, és próbálja megbecsülni, hogy mennyi a fogyasztás, és az új fogyasztókat is figyelembe tudja így venni. Ez a bizalom, amit a biotermelésnek adunk, mint fogyasztók, ennek van egy előírása, az Európai Uniós előírások, és ez lehetővé teszi, hogy megbízunk ezen termékekben. Ez egyben garancia is arra, hogy se GMO-k, se peszticidek ne legyenek ezenekben a termékekben. Éppen ezért is növekszik ezen termékek fogyasztása. Ez a mozgalom mindenképpen most már az új generációval egyre fontosabbá válik. Az értékek, amit a biotermékek képviselnek a 70-es évek óta, napjainkra megtalálták a fogyasztóikat. A mi szövetségünk, amely 2004-ben jött létre, három fő feladatot tűzött ki, először is megőrizni a környezetet, kettő védeni az egészséget, három előmozdítani az új fogyasztási módozatokat, szembeállítva az a mobilitás és a ruházkodás területén is. Leg, másik, hogy minden korcsoportot lehető legjobban tájékoztatni, azaz egészen az általános iskolától egészen az előre haladott korig, hogy ezeket a fogyasztási módozatokat segítsük, mert ehhez is különböző változásokra van szükség. És ugyanúgy, mint egyéb fogyasztási dolgokat, ennek is csináljunk egy kis reklámot. Tehát védeni a fogyasztókat, ez is fontos, és ez azt jelenti, hogy saját magunkat is védjük azoktól a jogszabálysértésektől, amik az európai szabályokat sértik. Ez lehetővé teszi, hogy önökhöz is szóljunk, tisztelt képviselők. Ezt kívánják egyébként a, Európában a fogyasztók. mi közösségünknek, amelynek 5000 tagja van jelenleg, azt kértük egy kérdőíven keresztül, amit 2017. októberében küldtünk ki, hogy mi, e, mi alapján döntöttek úgy, hogy biofogyasztóká válnak. Baloldalt az első résznél látják, hogy körülbelül 80, 95 százalék azért választotta a biót, hogy a környezetet és a biodiverzitást védelmezze. 70%-ban sárgában ez a, az állampolgári fellépés és a többiek azok pedig az egészségük védelmébe döntöttek így. Azok, akik a városi, vidékiek területekről válaszoltak, ők pedig a, a, azt mondták, hogy ez egy városi fellépés, akik nem ismerik már a vidéket. Láttuk, hogy az egészségvédelme ez egy nagyon fontos elem a fogyasztók szemébe, és szerintünk ez nem csak francia szempont a ö, fogyasztók mindig is ö, féltek, illetve odafigyeltek. Például a GMO-któl a 2018 18 as szabály ö, rendeletben ö, azokat ö, a teszkinti GMO-knak, amit a természetben nem jönne létre, vagy természetes ö, átalakulás révén nem jönne létre. Mi is úgy gondoljuk, hogy az új ö, nemesítési technikákat is ugyanúgy kellene tekinteni, mint a GMO-kat. Fogyasztóként úgy gondoljuk, hogy a bio útmutatónak azt kell tartani, hogy a, ne lehessenek GMO-k a bióban. Hát a, a 2001 per 18-as irányelv és rendelet az új jelenlegi és majdani technológiákra is vonul, vonatkozzon, hogyha a technika csak laboratóriumban mesterségesen hozható létre én nem vagyok szakember, de én azt mondom, hogy amit a laboratóriumban hoznak létre, az ne kerüljön bele abba, amit én el fogok fogyasztani. És forgalmazás után pedig megfelelő címkézés és nyomonkövetés kell, hogy valósuljon meg. Ezek az új GMO-k is, ra is ki kell, hogy terjed. Tehát se GMO-k, se peszticidek legyenek ezekben a bioélelmiszerekben. Mi javaslataink világos, egyértelmű címkézés, ami lehetővé teszi a fogyasztónak, hogy választhasson, ez a biotermékeknél jelenleg megvan, új kutatási programokat, nyilvános publikál, kutatási programokat végezni, és ne azok a csoport, vállalatcsoportok végezzék el kutatásokat, akik el akarják adni a kutatások eredményeit. Fontos, hogy a környezetünket és az egészségünket ezzel védjük. Fontos, hogy olyan tevékenységet ne folytassunk, ami negatívan befolyásolja a környezetet. Végezettől a, nekem is van a konklúzióim. Fogyasztóként jogunk van eldönteni, hogy mit kívánunk fogyasztani, és minimális mértékben kell, hogy kapjunk tájékoztatást arról, hogy milyen átváltoztatásokon ment végbe az adott termék. Ezt garantálniuk kell, és az átláthatóságot és az óvatosságot mindenképpen meg kell őrizni jobb most egy kicsit a helyzet, jók vagyunk GMO szabályozásban, ezt fenn kell tartani, és közkutatásokat is finanszírozni kell. Nem tudjuk, hogy amit a boszorkány konyhákban kifőznek, annak milyen hatása lesz ránk, és főként a jövő generációira. Ahelyett, hogy mindig azon gondolkodnánk, hogy több technológiával többet termeljünk, próbáljunk meg úgy termelni, hogy ne pazaroljunk, és ne dobáljuk ki a megtermelt élelmiszereknek legalább negyed részét a hűtőszekrényből. Ahhoz, hogy először legyünk biofogyasztók, ez a mi célunk, mert a fogyasztás mögött van egy állampolgári tevékenység, egy hozzáállás, amit szeretnénk előmozdítani. Köszönöm szépen! Thank you very much. And... Köszönöm szépen.